Üdvözlöm Önöket, barátaim! Kezdjük el most akkor az ülést, és azzal kezdjük még hozzá, hogy bejelentjük, hogy van napirendünk, elfogadjuk-e a napirendet így, ahogy van. Igen, köszönöm. Tolmácsolás minden nyelven folyik, kivéve a máltait, horvátot, és a tír géliket. Ez pedig azt jelenti, hogy már a 3, 4 és 5-ös napi rendi pontot tárgyaljuk. Az Európai Szakképzési Ügynökség a SZEDEFOP témája, egy közös értékelése azon módosításoknak, amelyek javaslatként kerültek beterjesztésre a ügynökségek működésének módosításával. A CEDAFOP az első a három ügynökség sorában, megadom a szót a jelentéstevőnek. Santer asszonynak. Asszonyom, parancsoljon! Madame la Présidente! Köszönöm, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Szeretném emlékeztetni önöket, hogy 2016. augusztus 23-án az Európai Bizottság egy javaslatot terjesztett elénk egy új rendeletről, a CEDEFOP-ról, az Európai Szakképzés Fejlesztési Központról, amelynek kettős célja volt. Harmonizáljon bizonyos rendeleteket a jelenlegi rendeletből, közös megközelítés alapján a decentralizált ügynökségekről, de ugyanakkor aktualizáljuk a célkitűzéseket, illetve az ügynökség feladatkörét. Amikor ma délelőtt önökhöz szólok, nagyon röviden el szeretném mondani, hogy hogyan is alakulnak az, azok a módosító indítványok, 121, amelyek erre vonatkoznak nagy akadályokat nem tapasztaltam, olyanokat, amelyek áthághatatlanok. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy az Európai Bizottság javaslata kiegyensúlyozottnak mondható. Biztos vagyok benne, hogy képesek vagyunk együtt előrelépni annak érdekében, hogy gyorsan lezárjuk ezt a jelentést, és egyébként az árnyék jelentés készítőknek el szeretném mondani, hogy nagyon örülök, hogy együtt működhetünk, és szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak is. a módosító indítványok kapcsán végzett munkájukért. Ha nézzük a módosító indítványok részleteit, azt gondolom, összességében egyet gondolunk különböző területeken. Az első az, hogy nagyon fontos a koordináció, a széles körű koordináció a három, három oldalú ügynökség között annak érdekében, hogy az átfedéseket elkerüljük és javítsunk a szinergián. Úgy gondolom, hogy a frakciók egyetértenek abban, hogy az igazgató tanácsnak az az érdeke, hogy megfigyelőként az Eurofound, az OSA, illetve az Európai Szakképzés Fejlesztési Központ képviselőt meghívják. A második dolog, a konvergencia keretében az ügynökség célja, A CEDEFOP szüket bizottsága kapcsán voltak olyanok, akik az összes intézményt az Európai Unión belül egy szintre akarták hozni, de a nemzeti érintetteket is, a kormányokat, illetve a szociális partnereket. Ami engem illet, egyetértek ezzel. A harmadik dolog, ami a konvergenciát illeti, a szerepek megosztását illeti az igazgató tanács, illetve az igazgatók között. Vannak olyan módosító indítványok, amelyek az én elképzelésemet támasztják alá, nevezetesen, hogy az igazgató tanács fő feladata a stratégiai irányítás az ügynökségnek. Tehát a nagy orientációk meghatározása szemben az igazgatóval, amelynek a napi munka irányítása feladata, illetve ő dönt, ami a személyzetet, a személyállományt illeti az ügynökségnél, illetve hogy ki akarnak-e nevezni igazgató helyettest. Kedves kollégák, sokan nyújtottak be olyan módosító indítványokat, amelyeknek értelmében az igazgató tanács tagjainak kinevezési hatáskörét az igazgatóhoz kívánják küldeni. A negyedik pont a közvetítő iroda, az ügynökségnél. Brüsszelben lehetne ezt megalapítani, hogy az intézményekkel kapcsolatot tarthasson. Azonban, ahogy ez az Európai Bizottság javaslatából is kiderül, nem kötelező, hogy minden tagállamban helyi irodák is nyíljanak. Végül pedig az utolsó pont, a fordítás kérdése. Nagyon sokan szeretnénk, hogyha más fordító szolgálatok is részt vehetnének ebben az Európai Uniós szervek fordító szolgálatain kívül, hogy a CEDEFOP nagyobb rugalmassággal bírhasson. Nos, vannak más területek is, amelyekről még eszmecserét kell folytatni, ahol eltérőbbek a vélemények, de megpróbáltunk kompromisszumot találni, például a pénzügyi és emberi erőforrások terén, illetve az igazgató tanács összetételt illetően. Végezetül, tisztelt elnök asszony, még csak arra emlékeztetnék, hogy tényleg azt szeretném, hogy jól tudjunk együttműködni az árnyékjelentés készítő kollégákkal a CEDEFO témájában, de Az összes többi ügynökséggel foglalkozó eh, előadó és árnyékjelentés készítő kollégával együtt, hogy közös álláspontot tudjunk kialakítani az összes ügynökségre vonatkozóan. Állok rendelkezésükre, és meg vagyok győződve arról, hogy együtt nagyon jó munkát fogunk végezni. Köszönöm szépen. Thank you. Um... Köszönöm. Noha, a napirendből látszik, hogy ez a három pont, illetve ez a három ügynökség egy közös vita tárgyát kell képezze. Megértem persze, hogy az előadók külön kívánnak foglalkozni ezzel a három dossziéval, csak azt szerettem volna megkérdezni, hogy ez egyetértenek ezzel, hogyha meghallgattuk az árnyék jelentéstevőket, akkor elkezdjük a vitát a CEDEFOP-ról, és utána térünk át akkor a következő ügynökségre. Ez azt jelenti, hogy akkor most az árnyék jelentéstevőket hallgatjuk meg. Pável úr, szó. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak az iránymutatásokért, illetve a módosítókat is szeretném megköszönni. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy a három ügynökség a társadalmi párbeszéd szempontjából nagyon fontos, a hatóságokkal való párbeszéd szempontjából, hogy megfelelő megoldásokat találjunk. Továbbá úgy gondolom, hogy nem lenne szabad túlterjesztenünk az ügynökségek feladatkörét, főleg mivel a források is korlátozottak. A CEREFOP feladata az kellene, hogy legyen, hogy a szakképzéssel kapcsolatos szakpolitikákat végrehajtsa, valamint a képzésekkel kapcsolatos politikákat uniós szinten. Az ügynökségnek iránymutatást kellene biztosítania, és a tudás megosztást kellene elősegítenie a kormányzatok és a szociális partnerek között. Ha nem változtatunk a statútumon, illetve a költségvetésen, de többet várnánk el az ügynökségtől, ezzel a minőséget rontanánk ami pedig az igazgató tanács és a végrehajtó testület összetételét illeti mindenképpen független szakértőkre van szükségünk, akik az Európai Parlamentet képviselnék. Véleményünk szerint a belső struktúráról születő döntéseket itt kellene meghozni. Ezt követően kell, hogy kerüljenek az irányító testületbe, és ha figyelembe vesszük az ügynökség jellegét, akkor mindenképpen ügyelnünk kell a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásra a tagokat a Cerefop fő tisztviselő közül kellene kiválasztanunk, és ők az ügynökség vezetésének mindennapi feladataival kell, hogy foglalkozzanak. A nemek közti egyensúlyt is biztosítani kell a döntéshozó testületben, tehát egyik nem sem haladhatja meg a 60%-os arányt a testületben. Ami pedig a, szó, a fordító szolgálatokat illeti, ahogyan ezt Szander asszony is említette, ezek ugye szükségesek az ügynökség működésének biztosításához. Szerintem a CEDEFOP az uniós fordító szolgáltatásokon kívül külső szolgáltatásokat is igénybe vehet, amennyiben a minőségi standardot biztosítani lehet, és az átlátható versenyszabályokat. Várom az együttműködést, az eszmecserét ezen dosszé kapcsán, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Szidnánszka asszony következik. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a dokumentum ismertetéséért, valamint szeretném megköszönni az összefoglalót is. Ami a bizottság által előterjesztett csomagot illeti, ez nagyon jó, kiegyensúlyozott. Tehát ezen csomaggal nagyon észszerű volt így foglalkoznunk. Arra helyeztük a hangsúlyt, hogy kibővítsük az együttműködést az ügynökségek között, és el kell kerülnünk a különböző tevékenységek során felmerülő átfedéseket. A CEDEFOP azon ügyökségek közé tartozik, amely jelentős mértékben hozzájárul a szakképzés kiterjesztéséhez, elősegíti a jobb foglalkoztatást, és jobban kell támogatnunk ezen ügynökség munkáját ehhez pedig a bevált gyakorlatokra kell építenünk, javítanunk kell a nyomonkövetést, a monitorozást, amely által javíthatjuk a CEDEFOP tevékenységének minőségét. Jelenleg folyik a nyilvános meghallgatás, amelynek témája az ügynökség, illetve más ügynökségek. Ennek a konzultációnak még nincs meg az eredménye, hiszen ez egy folyamat, amely nem zárult le, ezért várnunk kell, várnunk kell júliusig, hogy megismerjük ennek az egész folyamatnak az eredményét, és biztos vagyok benne, hogy ezek alapján a megfelelő irányba tudunk haladni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Marian Harkin nincs itt. Van helyette valaki a frakcióból, az AD-ból, aki hozzászólna. Nem látok senkit. Akkor a GUE, NGL részéről Kuneva asszony nincs itt, de, bocsánat, látom önt, parancsoljon asszonyom. Nem láttam önt, elnézést. Köszönöm szépen. Υπουργείες που προσπαθώ να συμπληρώσω την πολύ καλή δουλειά της εισηγήτριας κυρίας Σάντερ. Köszönöm szépen, nagyon jó volt eh, a munka, amit az eladó végzett, de megpróbálunk bizonyos területeket még tisztázni, hiszen vannak olyan feladatok, amelyek más ö, eh, intézményeknél is jelen vannak. A Eurofund eh, például, vagy az OSEA. Úgy gondolom, hogy ezen ügynökségek munkája többletértéket képvisel, mint például a CEDEFOP, az Eurofound és az OSA. Nagyon fontos tehát a tevékenységük, és segítenünk kell nem csak az Európai Bizottságnak, hanem más intézményeknek is. Ezért aztán a többi kollégához hasonlóan szeretném, hogyha vezető testületben az Európai Parlament képviselője is részt vehetne. Ez nagyon értékes ö, dolog lenne, mert egyrészt tájékozódna az ott folyó munkáról, másrészt viszont részt vehetne a vezető testület döntésében. Garantálni kellene ezt. Ezért kérem azt, hogy ne legyen semmiféle érdekellentét itt. Itt nem csak a politikákról van szó, hanem már az előkészítő szakaszról is. Nagyon fontosak lennének azok a kísérleti programok, amelyek rendkívül hasznosak annak érdekében, hogy szembenézünk azon ö, hiányosságokkal, amelyeket tapasztalunk a szakpolitikákban. Több módosító indítványt is megfogalmaztunk, egyébként más kollégák is hasonlóképpen vélegettek, mint például a vezetőtestet igazgatóját illetően, akinek el kellene tudni járnia az új tagok kinevezése során. De teljesen átlátható eljárás keretén belül az ügynökségnek megfelelő pénzügyi, de személyi ö, forrásokkal is kell rendelkeznie. Ugyanis kellene egy brüsszeli hivatallal ö, is ö, kiegészíteni, de úgy gondolom az előadó segítségével sikerül pozitív eredményt elérnünk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Kuneva asszony. Most megadom a szót Jean Lambertnek, parancsasszonyom. Köszönöm, elnézést kérek, hogy elkéstem egy kicsit. Árnyék eladó vagyok mind a három ügynökség témájában, úgyhogy hozzászólásaim ilyen értelemben horizontálisak. Közös keretben igyekszem véleményezni őket, kitérve mindegyikre. Először is az Európai Parlament részvétele a műzőségek működésében. Nos, ezt nagyon körültekintően kell vizsgálnunk, mert az intézményközi megállapodásban, az ügynökségek tárgyában arra jutottunk, hogy az Európai Parlament ugye a költségvetési hatóság és költségvetési ellenőrzési hatóság az ügynökségek felett, így hogyha bármilyen módon hivatalosan részt veszünk az irányító testületben, még igazgatotásban, az összeférhetetlenséget vethet fel. Az Európai Parlament kijelölt szakértők révén vehet részt, ahogy most is teszi. A Tirén ügynökség munkában egy másik dolog, de a szerepköröket meg kell vizsgálni. Korábban is felkerültek viták, olyan, olyan apróságról is, hogy kifizeti mondjuk ennek a szakértőnek a, a taxi költségeit. Általánosabb értelemben az ügynökségek szakértelmüket nem csak az Európai Bizottság rendelkezésre kell bocsássák, hanem más intézmények számára is, és ennek megfelelően módosítókat tettem be. Aztán olyanokat is, amelyek a függetlenségét védik, illetve erősítik az ügynökségnek költségvetési szempontból is, meg általában a működésüket illetően. Aztán vannak olyan módosítók, amelyek a nemek egyensúlyát igyekeznek erős javítani az ügynökségben, meg lehetne vizsgálni ezek pontos megfogalmazását persze, de ez feltétlenül érdekel, érdekes és fontos téma számunkra, ahogy ez ahogy a bizottság, a számbevőszék meg a saját intézményeink körében is fontos cél. Aztán támogatjuk azokat az intézkedéseket, amelyek egyfajta struktúrál alapot adnak azon szinergiák kiaknázására, amelyeket megcéloztunk, és amelyek többek között a, a párhuzamok struktúrák kiküszöbölését is szolgálják. Terjeszthetünk be aztán módosítókat arra nézvést is, hogy világosabbá tegyük hogy az irányító testület tagjainak szerepkörét hogy lehet megújítani, vagy meghosszabbítani. Vannak ugyan javaslatok, ezeket azonban értékelnünk kell. Aztán vannak olyan technikai módosítók, amelyek az eljárásokhoz szólnak, az igazgató felfüggesztésre vonatkozó eljárásrendről. Tehát vannak ilyen technikai jellegű az ügynökségek menedzselését, igazgatását és az érintő testületeket érintő kérdések, amelyek a függetlenséget kell, hogy szolgálják, és a költségvetésről is vannak olyan módosítók, amelyek arányos költségvetési ellenőrzéseket irányoznak elő. Elhangzott olyan érv, mi szerint az ügynökséget ugyanúgy kell ellenőrizni, mint a sokkal nagyobb költségvetéssel működő hatóságokat. Szerintem itt érdemes ezért arányossági szempontokat is szem előtt tartani. Persze ez nem ez jelenti azt, hogy az ügynökségeket úgymond felmentenénk a jó költségvetési gazdálkodás megellenőrzés követelményei alól, de azért az, az a, fontos, hogy inkább a tevékenységükkel foglalkozzanak, ne az igazgatása menjen az idejük. Thank you. Uh... Köszönöm. ENF. Erre bizottó az árnyék előadó. Matanasz úr ugrik helyette, parancsolnak önni a szó. Take the other one on your... Vegye a másik mikrofon magához talán. Right side, perhaps. Oui, merci, okay. Madame le Président. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Nagyon fontos ez a téma a három ügynökség esetleges újra dolgozása, átdolgozása. Nem adtunk be módosító indítványokat, de a magyarázatot már hallották korábban. Ezek az ügynökségek tényleg nagyon jó elemzéseket készítenek, nagyon jó jelentéseket, de rendszeresen hallottunk arról, hogy nem eléggé használjuk ki ezeket az információkat. Úgy tűnik, mint egy mexikói ö, hadsereghez hasonlíthatók. túl sokan vannak ott, nehezen kezelhető, illetve ezek az ügynökségek, amelyek elsősorban a szakképzés fejlesztéssel foglalkoznak, illetve a munkakörülmények javításával és az egészségvédelemmel, az Európai Unió integrációs szolgálatához tartoznak. Egyetértünk abban, hogy a három ügynökségből kettő fölösleges. Egy elegendő lenne a munka elvégzéséhez hatékonyan. Mindezek, á, mindezek mellett gratulálok Sanders asszony munkájához, aki javaslatai és az előző hozzászólása során egyértelműen elmondta, hogy elég sok hiba csúszik az ügynökségek működésébe. Úgyhogy annak ellenére, hogy nem adtunk be módosító indítványokat, nagyon oda fogunk figyelni a javaslataikra. Köszönöm szépen. Thank you. That means that the floor is open for, uh... Köszönöm, ez akkor azt jelenti, hogy mások is hozzászólhatnak a CEDEFOP témához, a másik kettőhöz még ne. Nincs senki, aki hozzá szeretne szólni? Nos, akkor Pakula asszony esetleg a foglalkoztatásügyi főigazgatóság képviselőjétejben szeretne hozzászólni? Ön szól hozzá, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Nem Pakula asszony, más úr van itt. Köszönöm szépen. Csak egy-két megjegyzésem lenne. Ez mind a három ügynökségre igaz, Úgyhogy lehet, hogy visszatérünk azokra a kérdésekre, amelyeket az előadó már felvetett, de csak néhányra szeretnénk kitérni. Először is a vezetőtestet szerepe, illetve az igazgatói a személyzet kérdését illetően. Ahogy ez már elhangzott a javaslatokban, az áll, hogy a mindennapi munkát valóban az igazgató végzi, ami a munkatársakat illeti, ez, ebben mindenki egyetért. A javaslatban az áll, illetve a közös megközelítés is ezt képviseli, hogy ezt visszavegyék az igazgató hatásköreiből. Nagyon sok módosító indítvány erre irányul. Lembert asszony is javasolt, jelezte azt, hogy egyes esetekben volt ilyenre már példa, és pontosan ezt javasoljuk mi is a bizottság részéről, hogy ha a napi munkával kapcsolatban a személyzet területén problémás az igazgató munkája, ezt a területet visszaveheti a vezető testület tőle. Ezt alkalmazzák az európai intézményekre és az új EU-s ügynökségekre is, ahol felülvizsgálták az alapszabályokat. Úgyhogy ez teljesen normális az ügynökségek munkáját illetve. Aztán, ami a fordítószolgálatot illeti. Pontosan azért jött ez létre, hogy az EU intézményeit, ügynökségeit ellássa, hogy a megfelelő minőség ellenőrzést is biztosítsa. Ha ezt külsősök végzik, nem csak, hogy alásnánk ezt a munkát, hanem maguknak az ügynökségeknek kellene a ellenőrzést is elvégezniük mind a 23 nyelven. És ahogy önök is tudják, ezen ügynökségek forrásai elég korlátozottak. Most csak ezt a három dolgot szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most ezzel a következő testületre térnénk át. Bocsánat, esetleg még az előadó szeretné valamivel kiegészíteni a hallottakat, mielőtt áttérünk a következő ügynökségre? Szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak javaslataikért, és el szeretném mondani azt, hogy a különböző megjegyzések alapján a kompromisszumok megfogalmazása következik a munkafolyamatban. Köszönöm szépen mindannyiuknak. Köszönöm szépen. Akkor most átérünk a Eurofoundra és Sambon úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, tisztelt kollégák. Először is meg kell köszönjem az árnyék jelentéstevőknek, az összes árnyék jelentéstevőnek, valamint a többi kollégának is, a bizottságnak a részvételét a módosítók kidolgozásában, amelyek nagyon konstruktívak és tanulságosak, hasznosak voltak. Én nagyon optimista vagyok, látom, hogy számos pontban egyetértünk, mint például abban, hogy javítanunk kell az operativitást, a különböző funkciókat, a stratégiai orientációt, valamint az ügyfelekkel való kapcsolatot. Itt ügyfelek lehetnek az ügynökségek, valamint a különböző nemzeti intézmények, a civil társadalom, akik számára hasznos a Eurofound által végzett kitűnő munka. Úgy gondolom, hogy számos pontban egyetértünk. A többi háromoldalú ügynökséggel való együttműködés fontos, ehhez nem férhet kétség, valamint a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés is nagyon hasznos, és azt hiszem, hogy ezt ászlajára is tűzheti az Európai Unió. Ugye vannak technikai aspektusok, kutatások, valamint az OECD-vel, valamint a nemzetközi munkaügyi szervezettel való együttműködés, és természetesen arra kell törekednünk, hogy um, a megkettőződéseket um, elkerüljük, ez egyértelmű. Tökéletesíteni fogjuk, uh, fogom ezt a javaslatot, ezt a jelentést a benyújtott módosítókkal együtt. Vannak bizonyos uh, apróságok, amelyek problémát vethetnek fel, illetve olyan kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell hogy is mondjam, hát ez alapján talán jobban megérthetjük az egész jelenséget. Ide tartozik például az, hogy mi történik az igazgató helyettessel, az igazgatóval. Úgy látom, hogy a többség egyetért, és én is osztom ezt a véleményt. Fontos, hogy ilyen fontos, hogy ilyen személy létezzen, hiszen itt több mint 100 alkalmazottról van szó, és több mint 400 millió állampolgár érdekét szolgálja ez az ügynökség, tehát operatív szinten természetesen lehetséges, és valószínűleg kell is, hogy legyen egy ilyen poszt, főleg akkor, hogyha megüresedik a vezető posztja, hogyan arra már volt példa a múltban. De vannak aspektusok, amelyeket javíthatunk, mint például a működés, valamint az, hogy az igazgató a, az, aki a végső felelősséget vállalja, és a kinevezéssel kapcsolatban azt hiszem, hogy még javíthatunk a helyzeten. Mindig azt kell szem előtt tartanunk, hogy az operativitást javítsuk, hiszen ez az egyetlen olyan aspektus, ahol rossz precedensekre tekintünk vissza. Lehet, hogy véletlen, de az, az is lehet, hogy nem. Én jelölt voltam, és a, eljutottam egészen odáig, hogy az igazgató helyettes helyébe kerüljek, aki elhunyt, és én voltam az igazgató, igazgatói posztra jelölt. Ugyanazt a szemét nevezték ki két alkalommal, aki a bizottság jelöltje volt, és politikai indokokkal magyarázható ez, és amikor előfordult az is, hogy volt egy jelölt, aki sokkal jobb volt, mint én, de érvénytelenítették a kinevezési folyamatot, és az igazgató helyettesek a két jelölt bírósághoz is fordult. Az ilyen eseteket el kell kerülnünk, tehát professzionálisá kell tennünk a vezetőséget, éppen ezért a kinevezési folyamatot tökéletesítenünk kell, mert szerintünk ezen, szerintem ezen posztok nem szabad, hogy álljanak, ezeket mindenképpen fenn kell tartanunk. Egyéb problémák, például a brüsszeli iroda szerintem mindenképpen fenn kell tartanunk. Itt nem arról van szó, hogy Berlin messze van vagy sem. Létezik már ez a hivatal, működik, erről meg is győződhettem, és nagyon hasznos munkát végez, tehát nem kell felszámolnunk, ami pedig a parlamenttel való kapcsolatot illeti, mi az, ami felett ellenőrzést gyakorolhatunk. Itt egy európai eszközről van szó. A kérdés az, és úgy gondolom, hogy ebben a pontban is meg fogunk tudni állapodni, milyen értelemben merülnek fel kételjek azzal kapcsolatban, hogy az ügyfél, és ebből a szempontból a parlament egy ügyfél, jelen legyen és bekapcsolódjon, akár túlzott mértékben is bekapcsolódjon az ügynökség stratégiai orientációjának kialakításába. De úgy gondolom, hogy ebben a pontban is optimális megoldást tudunk találni, hiszen ez egy nagy presztízsű ügynökség, amely eddig is jól működött, és még hasznosabbá tehetjük. Azt is láttam, hogy több kolléga támogatta azt, hogy azt a nézetet, azt a véleményt egyetértett azzal, hogy nem használjuk ki kellőképpen ezt az ügynökséget. Meg kell néznünk, hogy ezt hogyan tudjuk megfogalmazni, de figyelembe kell vegyük, hogy milyen munkát végeztek, és erre kell támaszkodnunk ahelyett, hogy kiszervezzünk valamilyen feladatot. Ez lehet, hogy nem kötelező kell, hogy legyen, de mindenképpen meg fogunk tudni állapodni véleményem szerint. És ami talán konfliktusos lehet, de nem feltétlenül, a nemek közti egyenlőség témájában, az egyensúly témájában vannak bizonyos módosítók, ezekről beszélhetünk. Én szeretnék egy olyan ügynökséget, amelyben csak nők dolgoznának, ha ez lehetséges lenne, azt hiszem, hogy senki sem kiáltana azért, hogy férfi kvóta is legyen. Minden esetre nem kell reprodukálnunk itt az ügynökségnél azt, ami, ami máshol működik. Ez a vita tehát nem szabad, hogy arról szóljon, hogy hogyan az, EU, az Eurofond javítása helyett hogyan tudunk több férfit vagy kevesebb nőt helyeznünk az ügynökségbe, itt nem erről van szó. Tehát ebben a tekintetben nem látok különösebb problémákat. Ami pedig talán sohasem eh, fogja megakadályozni azt, hogy előre haladjunk, de mégis eh, itt eh, talán nehezebbnek tűnik a megállapodás, az az, hogy az igazgató tanács, az irányító testület egyfajta nacionalista megközelítést alkalmazzon, ami azt jelenti, hogy amikor 100 alkalmazottal működik a szervezet, 80 tagja legyen különböző tagállamokból. Elég, ha összevetjük az OIT-vel, itt azonban egy európai ügynökségről van szó, és azért az összes tagállam képviselteti magát, ez így is kell, hogy legyen az irányító testületben. Hát igazából ennek a logikáját én nem látom be, még európai szinten sem. Lehet, elképzelhetőnek tartom, hogy egy rotációs elv alapján működjön, kitartok ezen állásponton mellett, de nyitott vagyok, mert lehet, hogy vannak olyan érvek, amelyek meggyőznek, de nem hiszem azt, hogy ha a nagyobb hatékonyságra törekszünk, egy európai jelleget szeretnék kölcsönözni az ügynökségnek, nagyobb presztíst szeretnénk biztosítani számára. Itt nem feltétlenül kell, hogy ez több összeget jelentsen, több forrást, de igazából nem látom be azt, hogy erre miért volna szükség. Minden esetre meg fogom hallgatni a véleményeket, beszélhetünk erről. Következésképpen szeretném mindenkinek megköszönni az együttműködését, és ha csak nincs konkrét kérdés, amelyet majd meg kell válaszoljak, Ennyi lett volna részemről, de megígérem önöknek, hogy együttműködöm önökkel, a módosítókról egyeztetni fogunk, és az összes frakcióval kész vagyok tárgyalni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Söldrova asszony nincs itt, de Ribeiro asszony van helyette itt. Parancsoljon. Köszönöm. Mivel Söldrova asszony helyett vagyok itt, angolul beszélek most. Ő üdvözli az Európai Bizottság javaslatát, amelynek két fontos célja van. Egyrészt, hogy az ügynökség céljait átlakítsát és a közös módszertant alkalmazon nem akar igazgatási és menedzsment kérdésekkel foglalkozni, éppen a struktúrát nem változtatnám meg, ám a háromlábú struktúra fenntartásában érdekel ugyanannyi személy fenntartásával a igazgató tanácsban. A következő módosításokat javasolja viszont a néppárti, a két másik néppárti előadóval együtt, a két másik ügynökség vonatkozóan is. Következőket tehát. Az ügynökség nem csak kell, hogy támogassa a, bizot, a bizottságot kell, hanem más EU intézményeket és tagállami szerzeteket és Ugyanakkor stratégiai orientációt kell meghatározom. Az igazgató tanács. Az nem az igazgató, vezérigazgató kell döntéseket hozzon az ügynökség belső struktúráját illetően, és ő kell legyen az a, a, a munkaadója a munkavállalóknak a három, a, a, a többiek megfigyelő státuszra a koordinátorok, minden frakció részéről kell, tájékoztassák az igazgatótanács ülésének tartalmáról a frakciókat. Az ügynökség csak egy brüsszeli kapcsolatirodát működhet, és külső tolmácsolási fordítási szolgáltatásokat vehet igénybe. Köszönöm. Köszönöm. Javi López, parancsoljon. Muchas gracias, presidente. Köszönöm, elnök asszony. Szerettem volna néhány általános megjegyzést tenni, melyek azok a pontok, amelyekben meg tudunk állapodni az előadóval, illetve ahol a plenárison egyetértés születhet, és melyek azok a pontok, amelyekről majd vitáznunk kell. A frakcióm módosítói mindenképpen értékelik, és nagyra értékelik az ügynökség által eddig végzett munkát, illetve ezt a háromlábú struktúrát is kiemeljük, amelynek alapján eddig dolgozott. Meg kell állapítsuk, hogy vannak bizonyos aggályok, amelyeket osztanak a frakciók, és az, egyet, és az eladóval is egyetértünk. Talán ez egyetlen vitapont azon módosítókkal kapcsolatos, amelyek az irányító testületben a tagok létszámának csökkentésére irányulnak. A mi álláspontunk az, hogy nem lenne szabad csökkentenünk ennek a testületnek a létszámát, ugyanis azt szeretnénk, hogy a reprezentativitást fenntartsuk, a tagállamok továbbra is jelen legyenek a Eurofund munkájában, hiszen a fő célunk az, hogy közösen lehessen dolgozni, az információ áramlás működjön, és kihasználjuk ezt az ügynökséget, nem csak az Európai Unió, hanem a tagállamok is kihasználhassák a munkáját. Úgyhogy úgy gondolom, ezzel nem veszélyeztetjük az összetételt, senki sem érdekelt a létszámok csökkentésében, és azt hiszem, hogy a bizottság sem hisz ennek a hasznosságában. Mindenképpen azonban beszélni fogunk erről majd a módosítók megvitatása során. Ami a kapcsolódó költségek csökkentését illeti, úgy gondoljuk, hogy ha csökkentjük a költségeket, ezáltal azt hiszem, hogy a jelenlegi formula, amely az irányító testület összetételét tükrözi, nem hiszem, hogy javulna. Módosítókat előterjesztünk majd, amelyeket ki kell dolgozni Például értékeljük a Eurofund által eddig végzett munkát. Azt hiszem, hogy a nagy többség nagyon pozitívnak minősítette ezt, például ami az elemzéseket, vagy a szakpolitikák kidolgozását illeti, a háromoldalú struktúrát illetőleg is a három ügynökség koordinációját erősíteni kell, erősíteni kell az egyéb nemzeti, nemzetközi szervezetekkel való együttműködést, az Európai Parlament ellenőrző szerepét is javítani kell, Biztosítani kell, hogy megfelelő forrásokat kapjon az ügynökség, hogy a munkáját elvégezhesse, ez ugyanis nagyon fontos, a függetlenségét is biztosítani kell. Az irányító testületben a főigazgató szerepét meg kell erősíteni, valamint az ügynökség mindennapi munkájának irányításával betöltött szerepét. Köszönöm. Gökét nincs itt, de McIntyre asszony itt van helyette? Nem. A konzervatív frakció részéről senki sem szól hozzá. Akkor Lynn Boylan a GUE frakció részéről? Nem. Senki nem szól hozzá a GUE részéről? Akkor Jean Lambert ér szó, parancsoljon. Igen, én mind a három eh, árnyék előadó vagyok, ez ennyit a szakpolitikai koherenciáról, amit megvalósítunk. Néhány gondolat a Dublin ügynökség kapcsán konkrétan felmerült, ami a, az igazgató tanács méretét illeti. Mi örülünk annak, hogy, hogy három oldalú ügynökség és több tagállami input érvényesül itt, ez jó, és fontos, hogy minden tagállam részt vegyen ebben a munkában, hiszen mindenkire hatással lehet, illetve információt igényel tőlük. Ami meg a úgymond kiegészítő irodákat illeti, persze támogatjuk azt, hogy Brüsszelben is legyen iroda, tudjuk mennyit hasznot hoz a mi munkánkban ez, ám nem az a cél, hogy csak a Brüsszel irodára szorítkozzunk. Tehát, hogyha máshol is irodát akarnak fenntartani, lehetővé kell tenni ezt. Ez a két konkrét ügy, amely felmerült, a Dublini ügynökség témájában. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Akkor most Gerikei úr kapja meg a szót. Nem, nincs hozzáfűzni valója. EFDD e részről Laura Agia. Sí, grazie Presidente, e grazie al... Igen, köszönöm elnök úr. Köszönet a javaslatért is. A munkánknak szerintem, és a módosító indítványaimban is megpróbálok erre koncentrálni, elsősorban szigorú célokat kell képviselni. A költségek csökkentése, az átláthatóság növelése, illetve az ügynökség tevékenységének racionalizálása. Főleg azért, mert fontos kiemelni, hogy ha a szociális dialógus, illetve a munka a foglalkoztatottság érdekében tenni szeretnénk valamit. Nos, ami a tevékenységeket illeti, ha az EU OSA-val és a CEDEFOP-pal együtt kíván együttműködni, nagyon fontos, hogy ne legyenek átfedések. A szinergiát javítani kell, ezért a mandátumok, a célkitűzések, a tevékenységek kettőzésének elkerülése a cél, nem csak ezen ügynökségek kapcsán, hanem a bizottságnál is. Vannak ugyanis másfajta szervezetek is, nemzeti, illetve nemzetközi szinten, amelyek hasonló elemzéseket, adatokat nyújtanak. Például a Gazdasági és Szociális Bizottság. Úgyhogy az eredmények optimálázása érdekében az egész hálózatot ki kellene használni, amelyet ezek az intézmények képviselnek, úgy, hogy integráltan és ne átfedésekkel működjenek. A módosító indítványaimban az Eurofound tevékenységre is kon- koncentráltam. Az Európai Bizottság és más Európai Uniós intézmények ö, munkájának elősegítése érdekében az Európának aktívabban kell tevékenykednie, együttműködve az ért, érintett intézményekkel, például a bizottsággal és az Európai Parlamenttel is. Őszintén szólva, az átfedések egyáltalán nem hasznosak, sem a parlament, sem az Eurofund számára, hiszen ha már egyszer elemzésre kerültek az adatok, akkor a munkája felsegesé válik. Dublinban járt a delegációnk, és ennek tükrében a kutatások módszerének állandó modernizálására van szükség. Ma az internet korát éljük, és őszintén szólva úgy gondolom, hogy az új eszközök használata előnyt jelentene, szemben a hagyományos kutatási módszerekkel, amelyeket még mindig alkalmaz az Eurofound. Azt hiszem, vannak olyan javaslatok is, amelyeket nem föltétlenül osztanak a többiek. Nekem van egy olyan is, hogy ö, az egyes képviselőkkel mi történjen. Rotációs módon kellene két évenként a feladatokat megosztani, úgy, ahogyan ez történik az Európai Tanácsban. A bizottságban három helyet két képviselő lenne, két szakértő, amelyeket az Európai Parlament nevezne ki. A vezető testületben csak akkor lehetne kinevezni valakit, ha nyilatkozott arról, hogy nincs semmiféle ellentét ennek a feladatnak, illetve valamilyen másfajta feladatnak az ellátása között, hogy átláthatóságot biztosítsunk. Sambon úr volt az, aki azt hiszem nagyon jól tudja, hogy milyen ez a gyakorlat. Ezen kívül négyről két évre csökkentenénk a mandátum számát, hogy kiegyensúlyozott és alternáló jellegű legyen minden tagállam képviselete. Hogy prioritásaikat összeegyeztethessék az Európai Unió és az Eurofund érdekeivel, és ugyanakkor a tagállamok közötti egyensúlyt is biztosítsuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Márten úr, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, nagyon rövid leszek. Előző hozzászólásom mind a három ügynökségre vonatkozott. Thank you. Eh, elnök, köszönöm szépen. Megnyitom akkor a vitát, ha van valaki másnak is megjegyzése, készítők bizottság, Miles úr esetleg szeretné kiegészíteni a hallottakat a foglalkoztatásügyi főigazgatóság nevében. Köszönöm, tisztelt elnök asszony! Én is szeretném jelezni, hogy amit a vezetőtestet és az igazgató szerepét illetően elmondtam a személyzeti kérdésekben, illetve a fordító szolgált alkalmazására vonatkozóan az összes ügynökségre vonatkozik. Most azonban szeretnék a bizottságnak, az előadónak, az árnyékjelentés készítőknek köszönetet mondani erőfeszítéseikért, hogy próbálják közelíteni az álláspontokat a három javaslat témájában. Ahogyan ezt korábban is jeleztem, a bizottság ezeket javaslatokat csomagként készítette el. Nem csak sajátos jellegük miatt, hanem azért is, mert ezek az ügynökségek ö, ö, gyakorlatilag, ami a rendelkezéseket illeti, a rájuk vonatkozó rendelkezéseket illeti, azonos ö, helyzetben vannak. Ami minket illet, nagyon fontos, hogy a végleges szövegek is közelítsenek egymáshoz, és ebben állapodjunk meg a három ügynökségről. Egy konkrétumot szeretnék még megemlíteni, ami az Európai Parlament képviseltét illeti a vezető Ez benne van a javaslatban, ha arra szükség van, az Európai Parlament egy képviselőt kinevezhet erre a feladatra. Például volt erre már példa egyes ügynökségek esetében, és ahogy már ezt többször is említettük, ezt nyilván meg kell indokolni, hogy miért van szükség az Európai Parlament által kinevezett képviseletre a vezetőtestületben. Ennyit szerettem volna most elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet. Elnök, köszönöm szépen. Az előadó szeretne valamit még kiegészítésképpen elmondani? Igen, elnök az Nagyon hosszú hozzászólásom lesz. Köszönöm szépen Halottak alapján nagyon optimista vagyok. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Úgy tűnik, hogy önök között valami hasonlóság van. A, a, az öltöny és a nyakkendő. The floor is yours. Az EU ósa következik, átadom a szót az előadónak, parancsoljon. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowna Pani Przewodnicząca, drogie koleżanki. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák. Előadóként az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség témájában röviden szeretnék szólni, ugyanis több kérdés, amelyet a kollégák már felvetettek, vonatkoznak ezen ügynökségre is. A másik két előadóval együtt dolgoztam, annak érdekében, hogy értékeljük, megállapítsuk azt, hogy hogyan tudunk egy közös megközelítést kialakítani a három ügynökségre vonatkozóan. Noha a három ügynökségnek vannak sajátosságai, amelyeket érdemes figyelembe vennünk. Itt van ugye ez a háromoldalú struktúra, ez a háromlábú struktúra, amely a célokban is tükröződik, valamint az igazgató testület összetételében egyetértek azzal, hogy ez a három oldalú jelleg nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy az ügynökség megfelelőképpen tájékozódjon a tagállamok beli helyzetekről, és ez vonatkozik az összes tagállamra. Ezáltal az ügynökség a bevált gyakorlatokat terjesztheti, és így eljuthat az európai munkavállalókhoz, valamint az európai vállalkozásokhoz is. Bizonyos módosítókat jó lenne megerősítenünk, olyan aspektusokat, amelyeket a bizottság a tervezetében megfogalmazott. Gondolok itt többek között arra, hogy milyen legyen a kapcsolat a többi ügynökséggel, a Eurofunddal és a CEDEFOP-pal, és szükség van az érdekkonfliktusok esetén egy vitarendezési megoldásra, az együttműködés erősítése bizonyos előírások tisztázására is vonatkozik, és különleges figyelmet kell szentelnünk arra, hogy elkerüljük a kettős munkavégzést az ügynökségeknél. Főleg azt kell figyelembe vegyük, hogy van egy általános nyomás, amely a források csökkentésére nehezedik. Biztosítanunk kell azt, hogy az európai adófizetők pénzét megfelelőképpen használjuk fel. A kollégák módosítóit nagy örömmel fogadom, így azt hiszem, hogy jó néhány kérdést tisztázni fogunk. Arra is szeretném felhívni a figyelmüket, hogy vannak bizonyos módosító csoportok, amelyek vonatkoznak a következő célokra témákra, a különböző ügynökségekkel és nemzetközi szervezetekkel való együttműködésre, az információs stratégiára, az esetleges érdekkonfliktusokra, valamint a az összetételre, illetve a felügyelő tanács, valamint az igazgató testület összetételére. Örülök annak, hogy a módosítók előterjesztésével kapcsolatban meghallgathatom az árnyékentéstevők véleményét, várom az együttműködést az előadókkal, akik a többi ügynökséggel foglalkoznak. Azt hiszem, hogy az EU OSA nagyon fontos munkát végez, annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb színvonalat biztosítsa a munkahelyi biztonság és egészségvédelem érdekében. Szükségünk van egy modern pénzügyi rendeletre, amely hozzájárul a célok eléréséhez. Végezetül pedig szeretnék köszönetet mondani mindenek előtt Anne Sandersnek és Sambon úrnak a nagyon hasznos és konkrét együttműködésért. Ugyanígy az árnyékjelentéstevőknek is szeretnék köszönetet mondani, valamint mindazon kollégának, aki, akik hozzájárultak a, ahhoz, hogy javíthassunk ezen a jelentésen. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Akkor azt jelenti, hogy megyünk tovább az árnyék előadók felé, vagy következnek. Becker úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném rendkívüli elégedettségemet kifejezni afelett, hogy sikerre jártunk abban, hogy kiváló együttműködést biztosítsunk a három jelentés és a három előadó között, magas szinten méghozzá, és egyhangú módon, tartalmilag is magas szinten eredményeket elérni. A, abban az a megfigyelő státuszt illetően megállapodhatunk abban, hogy lényegi változtatásokat kérünk az Európai Bizottságtól, és a javaslat egy irányba mutat, és ez az egész együttműködésnek jót tesz. Frakcióhatárokon átnyúló módon alakult ez ki, csak három példát említenék, ahol nagyon fontosnak tartom mindezt. Az egyik az, hogy azt szeretnénk, ha a, rend, a, a, a vezérigazgatók, vagy igazgató vagy igazgatók szerepe, a felelősség tekintetében nem vonnák visszafelelősséget a személyzeti kinevezésekben. Alapvető feltétel az, hogy magas szakmai színvonalú fori profi vezetés valósuljon meg, és azt jelenti, hogy az emberi erőforrások kezelésére teljes körű felelősséget kell kapjon. És a költségvetés végrehajtására is igaz ez. Úgy gondolom, az, hogy, hogy egy külső hivatal Brüsszelben elégséges, nem kell Európa szerte hálózatot fenntartani, és egy, ebben a részletben az is érezhető, hogy minden ügynökség más és más ö, fordítási szolgálatot vehet igénybe. Hát szerintem itt a, a vezérigazgató ö, kell, hogy döntsön e beszerzési témákban, és a mikrovállalatok és KKV-k érdekének figyelembevételével kell, hogy az ügynökségek programja elfogadása kerüljön. Ez is fontos, és helyén való, hogy ezek megjelentek. Köszönöm e munka tekintetében az együttműködést minden előadónak és árnyék előadónak. Thank you. Köszönöm. Köszönöm úr. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevő által kifejtett munkát. A módosítókra pillantva bízok abban, hogy jó és széles körű kompromisszumot tudunk elérni nagyon sok témában. Nekem az a legfontosabb, hogy a partneri jellegét védjük meg, és erősítsük az ügynökségeknek, és biztosítsuk azt, hogy képes legyen ellátni fontos feladatát, hatékony módon még hozzá. Ezek elérése érdekében szeretném néhány módosítóval segíteni, az előrehaladást, ezeket szeretném megvitatni majd az árnyékodüléseken. Végső soron, végsőként szeretném azt is kérni, hogy a három ügynökség és a titkárságok együtt tudjanak működni, hogy a szakbizottság egy keretben tudja tárgyalni azon témákat, amelyek érvényesek mind a három ügynökség működésére. Köszönöm. Thank you. Én köszönöm. Renate Weber nincs itt. mely asszony sincs itt. Jean Lambert elment időközben. EFDD nem jelezte, hogy hozzászólna valaki részükről. Az ENF részről pedig Matthew nincs itt. Akkor most az Európai Bizottságot illeti a szó. Mász úr, ha van hozzászólni valója az eddig hallottakhoz. Köszönöm szépen. Elnök asszony, a fordítói központ ügyében már kifejtettem azt az érvelést, miért működik ez a központ, és milyen költséghatékonysági érvek szólnak amellett, hogy ez a legjobb megoldás az ügynökségek számára. De ezt a, a, a, zárszójogán szeretném még egyszer hangsúlyozni, mennyire fontos a közös módszertan figyelembevétele az intézményközi ö, megközelítésben, az emberi erőforrások működtetésében. Ennek a napi menete a, a, a, a kezében van, és annak felelőssége, ez világosan benne van a közös módszertan dokumentumban, és, és a javaslatok is ezt támogatják, ám rendkívüli körülmények között, amikor a vezérigazgató nem képes lamiroknál fogva ténylegesen ellátni az emberi erőforrás igazgatási feladatokat, akkor kell legyen egy B-terv, egy és ekkor az igazgató tanács kezébe veheti az egyébként a vezérigazgatót illető hatáskört az emberi erőforrásban, és átdelegálhatja egy másik vezető szemére az intézménynél. Ez egy jól működő, már kipróbált módszert a minden EU intézménynél, és ezért tartottuk fenn a, a közös módszertanban ezt a mód, ezt. Semmi módon sem jelenti ez persze azt, hogy változna a vezérigazgató hatásköre a mostanihoz képest, továbbra is a vezérigazgató viszi a napi munkát, és irányítja a, a, személyzeti, munk, a személyzeti munkát. Ám rendkívül helyzetekben, ha nem képes ellátni a feladatát, kell legyen egy megoldás. Jelenleg most nem így van a dolog. Ilyenkor azonnal jogi eljárásokat kell indítani, ha a vezigazgató nem tudja ellátni a személyzeti munkát, ezért tettük bele a dokumentumba ezt a lehetőséget, hogy az igazgató tanács eh, átvehesse ezt a hatáskört, és áttehesse egy más vezetőbeosztású személyre. Ezért szeretném a jelentéstevők és a szakbizottság figyelme figyelembe ajánlani ezt a konkrét megoldást, mert teljesen egybeesik a, a közös módszertan dokumentumával, meg a, általában a már működő gyakorlattal több új ügynökségben is, amelyek megújított szabályokkal működnek, és nagyon jól működnek is. Teljes mértékben megőrizve a vezérigazgató hatáskörnek sorvitatlanságát a napi munkában. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Ez azt jelenti, hogy uh, meghallgattuk az összes uh, jelentkező hozzászólót. A jelentés elfogadására június 21-22-e ülésünkön kerül sor. Ansandernek, Calvet Sambon úrnak, valamint hogy úrnak szeretnék köszönetet mondani a munkájukért. És szeretném megkérdezni az előadókat, hogy szeretnének-e esetleg még záró megjegyzést tenni? Nem, akkor ez azt jelenti, hogy áttérhetünk a következő napi rendi pontunkra. Egy kicsit korán van még az eredeti tervhez képest, de azt javaslom, hogy ennek ellenére térjünk át a hatodik napi rendi pontra a minimum jövedelemre vonatkozó politika, mint a szegénység kezelésének eszköze a jelentés címe, és Ágéa asszonynak, az előadónak adom meg a szót. Sí, grazie, presidente. Eh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Szeretnék minden árnyék jelentés készítőnek és kollégának köszönetet mondani, akik hozzájárultak eh, módosító indítványaikkal ahhoz, amit szerettünk volna elérni, a minimum jövedelemre vonatkozó politika, mint a szegénység kezelésének eszköze jelentésben. Mutatja a módosító indítványok száma is, hogy mennyire fontos ez a téma, sőt, még fontosabb, mint valaha. Nem csak azért, mert a szegénység szintje Európában exponenciálisan megnövekedett, és egyre távolodunk az európai Európa 2020-as stratégia célkitűzéseitől a szegénységgel kapcsolatban, hanem azért is, mert egyre nagyobb probléma a munkanélküliség. Minden szinten, kezdve a, fiataloktól, a fiatalokkal, egészen azokig, akik nem találnak újra munkát. Ugyanis a robotika az ipar területén óriási méreteket öltött. Úgyhogy szükség van olyan eszközökre, amelyekkel a szegénységgel fel tudjuk venni a harcot, illetve még nagyobb jelentőséggel bírnak a foglalkoztatottságra vonatkozó célkitűzések. A kompromisszumok és a módosítók elemzése alapján el kell ismernünk, hogy minden kollega rendkívül konstruktívan, pozitívan, pozitív szándékkal, akarattal, közös akarattal áll ehhez a fontos célhoz, a szegénység leküzdéséhez. Még akkor is, hogyha eltérőek az álláspontok bizonyos területeken, amelyek más és más feltételezésből indulnak ki, de a végcél az, hogy megoldjuk a szegénység problémáját. Az árnyékjelentés készítőkkel megpróbáljuk közelíteni ezeket a különböző álláspontokat, és amennyire csak lehet közös munkát végezni, egységes munkát kialakítani. Közös célunk, mint Európai Parlament, illetve szakbizottság végül is az, hogy erőteljes szerepet vállaljunk fel az európai intézmények között ezen a téren. Az Európai Parlament nagyon fontos szerepet játszik a társjogalkotásban. És ugye úgy gondolom, hogy egy ilyen fontos dokumentum létrehozása, ilyen rendkívül fontos pillanatban, amely most az Európai Unió történetében elérkezett, határozottan tudná befolyásolni az összes többi Európai Uniós intézmény gondolkodásmódját is, hogy igenis odafigyeljen erre a területre. Ma el kell döntenünk azt, hogy munkánk csak egyszerűen jelzésértékű, álláspont jellegű, azonban így semmiféle konkrét föllépés nem követi, vagy a bizottságot és a tanácsot arra kérjük, hogy lépjenek fel a minimum jövedelmek területén, hatékonyan, és többet tegyen, többen tegyenek, mint egyszerűen csak egy dokumentum megalkotása. Úgy gondolom, hogy ez alapvetően fontos feladat számunkra, előadók, európai parlamenti képviselők részére, amelyet fel kell vállalnunk. Meg kell ezt erősítenünk, ezért kérem ennek a szakbizottságnak minden tagját, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ez a fontos dokumentum a mandátum öt éve során arra késztesse a bizottságot, hogy tényleg valós irányelvet hozzanak létre, mert a szegénység megoldásáról nem csak beszélni kellene. Ugyanis eddig ez nem sok eredményt hozott. Egyre több a szegény Európában, több millió ember él Európában most a szegénységi küszöb alatt. Tehát ennél többet kell tennünk, hogy ez az eszköz tényleg valamilyen konkrét eszköz legyen, amely segítheti az európai állampolgárokat, akik nem csak beszédeket szeretnének hallani ma, hanem konkrét tényeket. Köszönöm szépen. Thank you. I give the floor to the one of the... Köszönöm szépen. Megadom a szót az elnyek jelentéstevőknek. Először Bach úr következik. Ja, <clears throat> vielen Dank, Frau. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Laura Agiának munkájáért. Úgy vélem, hogy a kompromisszumos javaslatokkal a preambulum bekezdéseknél a munka nagy részét már lezárta. Ha megnézzük a 2020-as stratégiát, akkor el kell ismerjük, hogy a szegénység elleni küzdelemre vonatkozó céloktól még nagyon messze vagyunk, és védenünk kell az embereket a szegénységtől, ehhez pedig intézkedésekre van szükségünk. Meg akkor is, hogyha az Eurostat szegénységre vonatkozó definícióját gyakran bíráljuk a módosítókban, ez az egyetlen definíció, amely európai szinten most létezik. És um, egyébként a különböző célok, amelyeket a 2020-as stratégia a szegénység um, visszaszorításával kapcsolatban megfogalmazott, erre a definícióra épülnek. A munkahelyek teremtése persze a legjobb módja annak, hogy küzdjünk a szegénység ellen, de a minimál jövedelem, és ebben egyetértünk, ez egy további lehetőség lehet. Főleg, ha figyelembe vesszük, hogy milyen magasak továbbra is a munkanélküliségi adatok Európa szerte. Ugyanakkor a minimál jövedelemmel kapcsolatos intézkedések a szociális befogadás szempontjából is fontosak, valamint a munkaerőpiaci integráció szempontjából, például az átmeneti munkaprogramok vagy a képzések útján. Vannak, akik alapvető jogként tekintenek a jövedelemre, mások ezt egy, a tagállamok mélegelési jogkörébe sorolják. Úgy gondolom, hogy erről még beszélnünk kell. A legtöbb tagállamban vannak a minimáljövedelemmel kapcsolatos szabályozások, de ezek rendkívül eltérőek tagállamonként. Ezért úgy gondolom, hogy fontos lenne megvizsgálnunk, hogy a létező rendszereket hogyan lehetne javítani. Véleményem szerint főleg az európai szemeszteren keresztül kellene ezt a problémát megközelítenünk, és ezért örülök annak, hogy a 2017-es növekedési jelentéssel kapcsolatos következtetésekben a tagállamok, valamint az EBSCO márciusban elfogadott következtetéseiben a tagállamok felszólítják a bizottságot arra, hogy a szociális védelmi rendszereket, valamint egy megfelelő minimál jövedelmi rendszert biztosítson, és a megfelelő jövedelmi támogatások, valamint a képzése kapcsolatos szolgáltatásokat is biztosítani kell. Laura Gia véleményem szerint jól hangsúlyozta, hogy a jelentésünkben ezt ki kellene még jobban emelnünk, nem szabad, hogy ez egy olyan saját kezdeményezésű jelentés legyen, amely gyakorlatilag semmit sem tartalmaz, és senki sem fogja figyelembe venni. A bevált gyakorlatok értékelése is fontosnak tűnik számomra, de közös kritériumokra is szükség van. Milyen a hozzáférés, ki garantálja a részvételt ezen programokban milyen időtartamra szólnak. Úgy gondolom, hogy azonos feltételeket kell teremtenünk a tagállamokban. És egy másik kérdés, amivel minden bizonyan foglalkoznunk kell, ez egy európai irányelv, amely természetesen számos kérdést is felvet. Hogyan lehetne egy ilyen irányelvet megalkotni, milyen tényezők, mutatók szerepeljenek benne, milyen kritériumokra kellene, hogy ez támaszkodjon. Úgy gondolom, hogy erről lenne mit vitáznunk. És összességében véve úgy vélem, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ez a minimál jövedelem egyfajta foglalkoztatás politikai intézkedés legyen, de nem szabad, hogy a munkalehetőségeket helyettesítse, pótolja. Köszönöm. Thank you, Mr. Bach. Köszönöm szépen, Bach úr. Most pedig Gutierrez Prieto képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy már nagy előrelépéseket tettünk, bár az árnyékrendéstevők első találkozójára még nem került sor, erre holnap kerül sor, de ennek ellenére úgy vélem, hogy lehetséges a megállapodás ezen nagyon fontos jelentés témájában. Egyfelől azért, mert az előadó már eddig is komoly munkát végzett, amiért köszönettel tartozunk neki, másfelől pedig azért, mert a frakciók többsége egyetért a lényegi kérdésekben. Úgy véljük, hogy egy új szociális védelmi rendszert kell megteremtenünk azért, hogy azon személyek, akik számára nem elegendő az a foglalkoztatási, illetve munkanélküliségi rendszerek által biztosított minimális jövedelem, számukra ezt kiegészítsük. Ez egy új helyzet, egy új forgatókönyv, amely most kezd kialakulni, egyre többeket sújt a küszöbön álló digitalizáció, illetve egyre többen kell szembenézzenek a társadalmi kirekesztés veszélyeivel, és azt kell megállapítsuk, hogy a minimális szociális védelmi rendszerek nem kielégítőek. Itt egy minimum, minimum jövedelemről van szó, nem egy általános jövedelemről. Meg kell szabnunk tehát azt, hogy milyen feltételek mellett lehet ehhez hozzáférni. Olyan kritériumokra van szükség, amelyek lehetővé teszik a hozzáférést, azt, hogy részesüljenek a személyek ebben a minimum jövedelemből, nem szabad, hogy akadályokat támaszunk. Egyensúlyt kell tehát teremtenünk, és tudván, hogy ez egy saját kezdeményezésű jelentés, nem egy alkotási jelentés, ki kell alakítanunk az ötleteket, iránymutatást kell adnunk a bizottságnak, valamint a tagállamoknak. Hogyha túlzott mértékben szabályozunk, vagy túl szigorú feltételeket támasztunk, akkor az elutasítást ösztönözzük. Nem arról van szó, hogy egy általános jövedelmet biztosítsunk, azt hiszem ebben egyetértünk, a társadalmi, a szociális partnerek, valamint a szakbizottság tagjainak túlnyomó többsége is ezt így látja. De úgy gondoljuk, hogy szükséges az, hogy akik ereget tesznek a minimum jövedelemhez való hozzáférés feltételeinek, ebből részesülhessenek. És éppen ezért meg kell szabnunk a kritériumokat, a közhatóságok amíg fennáll a társadalmi kirekesztés veszélye, és főleg akkor, amikor valaki kiskorúakról vagy családi hozzátartozókról gondoskodik, biztosítanunk kell a hozzáférést, és nem szabad, hogy a tagállamok költségvetési korlátokkal érveljenek, és így zárják ki a minimum jövedelemből azokat, akik leginkább rászorulnak erre. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a vita során kitérni arra, hogy mit várunk el az Európai Uniótól, mit kellene szerintünk az Európai Uniónak elvégeznie. Itt van egy sokkal inkább mélyen szántó vita, amelyet most itt nem tudunk tisztázni, de vannak ugye, akik úgy gondolják, hogy itt egy puszta ajánlásról kell, hogy szó legyen a tagállamok irányába, vannak, akik úgy gondolják, hogy egyfajta kötelezettséget kell megszabnunk, amely alapján a tagállamok be kell, hogy vezessék ezt a fajta védelmet európai szinten, és végül vannak azok, akik hozzánk hasonlóan úgy gondolják, hogy egy minimális támogatást kell biztosítani az Európai Uniónak az európai költségvetésből. Én nem tartom jónak azt, hogy csak egy ajánlást fogalmazzunk meg a tagállamoknak. Szerintem az Európai Uniónak szüksége van egy szociális pillérre, egy szociális dimenzióra, és éppen ezért az Európai Unió amikor ugye a makrogazdasági feltételek teljesítéséről beszél, arról is gondolkoskodnia kell, hogy visszaszerezze a tagállamok, az állampolgárok bizalmát. És éppen ezért a tagállamoknak a szociális téren bizonyos feladatokkal meg kell birkozniuk. Tehát meg kell határoznunk azt, hogy milyen szociális feladatköre van az Európai Uniónak nem megfelelőek ugye a nyugdíjak, ugyanígy azonban szükséges egy ilyen szociális védelmi rendszer, ami megfelelő, kielégítő kell legyen, és garantálnia kell azt, hogy hatékonyan küzdünk a szociális kirekesztés ellen. Ezért úgy gondolom, hogy a, az európai költségvetésből, legalábbis az európai szociális alapból kell, hogy ehhez hozzájáruljunk, minimális mértékben legalábbis. A tagállamok a nemzeti keretükből hozzá kell járuljanak ezen minimum jövedelem finanszírozásához, bár a szocialista frakció szerint az lenne a legjobb, hogyha egy minimális jövedelmet biztosítanánk európai szinten. Ezzel nyitjuk meg a vitát. Nyilván nem fogjuk tudni ezzel a jelentéssel ezt lezárni, de mindenképpen fontosnak tartom, hogy leszögezzük az álláspontunkat. Köszönöm. Thank you, then I'll... Köszönöm. Gerike úr, most a szó. Köszönöm, elnök asszony és Lara Ágolának is köszönöm az elvégzett munkát, meg a viszonylag kimerítő eredményt, amely megfelelő módon került megtárgyalásra, hogyha a legjobb gyakorlat összejön a tagállamok köréből, az mindenképpen hasznos eredményt hoz. Ennek ellenére, ugye nagyon szépen cseng mindez, itt Európában küzdünk a, szociál, a, a, az, a méltányos bérért, a méltányos munkáért, és általában a méltányos szociális jogokért. Ám kérdés, hogy voltaképpen miért is vagyunk mi itt felelősek, és miért a hatáskörünk? Sajnos Németországban is a nagy koalícióban dolgozó kollégáim, akik többségben vannak, ha méltányos béreket akarnak, azt nemzeti szinten kéne kiharcolni a Bundestagban, és nem itt az Európai Parlamentben nemzeti hatáskör ez. Az, hogy a minimálbér mértékét meghatározzák és formáit, és szerintem példamutató volna, hogy a 28 nemzetet vizsgálnánk meg, hogy ott mi történik ez irányban. Persze, hogyha a tiszta lelkiismerettel akarunk fellépni, akkor otthon a saját fővárosokban kell harcolni ezért. Németországban vannak olyan eszközök, amelyek egész társadalmi csoportok fiatalokat a szegénységbe vezetnek, ahelyett, hogy kiemelnék onnan. A szélső, és, szélső jobb és szélső bal komoly hátszelet kap ebből a tényből, mert ezen milliókat kerget szegénységbe ez a gyakorlat, és itt ideológiai, ez ideológiai csapdájába esnek ennek a szélsőségeseknek, ha nem találunk megoldást. Úgy gondolom tehát, hogy nem szabad ebben a házban álvitákat folytatnunk olyan témákban, ahol a tagállami hatáskör érvényesül. És ott is lehet dönteni ezekről a kérdésekről. Szerintem a legjobb gyakorlatokat össze lehet vezetni, a tagállami gyakorlatokat, és az Európai Parlament és Bizottság munkájában lehet ilyen példákat kínálni a tagállamoknak, ez azonban maximum. Ugyanakkor az élethelyzete a munkavállalóknak ott kerül megváltoztatásra, ahol erre hatáskör van, tehát még egyszer mondom, a tagállamban. A minimumbér persze lehet, hogy jó gondolat, ám mielőtt e- ezt, ele, ezt elemeznénk, vagy példákat kívánnánk, mert meg kell vizsgálni azt is, hogy mely társadalmi csoportokra érvényes ez. Az ideológilag egyszínre festett megoldások nem könnyítik a társadalom terheit, sem egyes rétegek terheit, csak újabb függőségeket teremtenek. Ez a tapasztalat, amelyet Németországban újra és újra el kellett könyveljünk, mert eddig nem sikerült hosszú távú megoldást találni minden érintett társadalmi réteg számára, hanem csak újabb és újabb függőségeket hoznak létre. Köszönöm. Thank you, Mr. Gerik. Köszönöm, Girke úr. Káge Sambon képviselő a szó. Muchas gracias de nuevo. Köszönöm, ismételten elnök asszony. Szeretném megköszönni Ági asszonynak nem csak a munkáját, hanem a bátorságát is, hiszen nagyon nagy fába vágta a fejszéjét ezzel a jelentéssel, és ez példaértékű, azt hiszem mindannyiunk számára, az ideológiai nézeteltéréseinken túl. Ugyanakkor azt is hangsúlyoznunk kell, hogy egy ilyen nehéz téma miatt még nem bújhatunk ki a felelősségünk alól. És ez a kérdés bizony foglalkoztatja a társadalmat. Számos kérdés, amelyről beszélt az előadó, illetve a kollégák is, biztosítják a megállapodást, közelebb visznek bennünket a megállapodáshoz, ebben biztos vagyok. Ugyanakkor a módosítóink kell, hogy tükrözzék a meglátásainkat is, így például az ALDE esetében nem a minimum, minimál bér, hanem a minimum jövedelem témájában, a szegénységen küzdelem szempontjából és kifejtem majd, hogy melyek azok a pontok, amelyekben nem értünk egyet. Mindenek előtt úgy gondoljuk, hogy teljességgel elfogadhatatlan az, hogy a világ a világon élő gazdagok, a gazdag országok esetében, mint az Egyesült Államok vagy az Európai Unió, ilyen nagy legyen a szegénység mérték, ez összeegyeztethetetlen a minimális etikai elvekkel is. Természetesen a társadalmak még nem találták meg a módját annak, hogy ezt hogyan lehetne elkerülni. Itt a parlamentben és Európában ezért egy komoly erőfeszítést kell tennünk, hogy megoldjuk ezt a problémát. Az első vita arról kell szóljon, hogy a minimál jövedelem hozzájárulhat-e vagy sem a szegénység visszaszorításához. Akadémiai szinten ezt már felvetették, és fel is kell vetni, hiszen van, aki úgy gondolja, hogy nagyon sok forrást fog felemészteni, amelyeket ha nem használunk fel megfelelően, akkor nem lesz hatékony, hiszen a szegénységet pénzzel nem lehet felszámolni, és így a harmadik világországainak sem tudunk segíteni. Tehát eltérítjük az alapokat, amelyeket talán más célra hatékonyabban lehetne felhasználni, és így hatékonyabban lehetne feljutni az egyenlőtlenségekkel szemben, valamint a szegénységgel szemben de az elkölcsi kötelezettségünk is azt diktálja, hogy egy jól kidolgozott minimum jövedelem mindenképpen hozzájárulhat a súlyos szegénység visszaszorításához, mert ez az, amelyet sürgősen fel kell számolnunk. Ezért jónak tartom, hogy a parlament megfogalmazza ezt az üzenetet, azt, hogy hiszünk abban, hogy egy minimum jövedelem vagy egy minimális integrációt elősegítő jövedelem, bárhogy is nevezzük, hozzájárulhat a súlyos szegénység, a mély szegénység visszaszorításához. Ez egyfelől egyetemes jellegű kell legyen, de figyelem, itt nem arról beszélünk, hogy ez csak az aktív munkavállalókra kell vonatkozzon, vagy a munkanélküliekre, a fiatalokra is vonatkozik el, a diákokra és a nyugdíjasokra, ami persze egy külön problémát fog felvetni. És valóban úgy gondoljuk, hogy olyan szintről kell gondoskodni, amely biztosíthatja a mm, mély szegénység felszámolását, hiszen ez az emberi méltósággal nem összeegyeztető. Én úgy gondolom, hogy ez már önmagában véve is egy elég nagyra törő terv. Vannak persze olyanok is, akik rossz körülmények között élnek, éppen ezért ennek a helyzetnek nem fogunk tudni itt és most véget venni, de ez már az esélyegyenlőség kérdésköréhez tartozik. Aztán ott van a nem tolerálható szegénység, a minimum jövedelem, amely által ezt felszámolhatjuk. Ebben egyetértünk. De folytatom. Először is a jövedelem szegénység a szegénység fogalmához hozzátartozik, a jövedelmek tekintetében megfigyelhető szegénység, de az a tény, hogyha pénzt adunk, ez természetesen egyfajta vásárlóerőt biztosít, és egyfajta méltóságot is, hiszen az érintett személy maga dönthet, itt nem jótékonykodnak vele, hanem ő maga fogja eldönteni, hogy mit tesz ezzel az összeggel, és ez is egyfajta méltóságot biztosít. Mi úgy gondoljuk, hogy ha félretesszük a nyugdíjak témáját, a többi esetében ez ideiglenes kell legyen, és egészen valószínűleg addig, amíg a személyes nélkülözés helyzete fennáll, ideiglenes jellegű kell legyen, és itt ezt össze kell kapcsolni egy aktív integrációs politikával. Ez azért fontos, mert be kell fogadni, integrálni kell a személyeket, és fel kell számolni a szegénységet. Tehát itt a személyek, a háztartások, a családok integrálásáról van szó. A második szint, és itt már megjelenik az első nagy nehézség. Úgy gondoljuk, hogy a szegénység definíciója, ez mély, és akkor még nehéz, és akkor még nem is beszéltünk a mély szegénységről, ez összefügg az egyén személyes környezetével. Tehát mennyiségileg nem határozható meg, nem is mérhető globális szinten egy 450 milliós térségben. Volt egy sajnálatos eset vagy értelmezés, és ezt az Eurostat kollégáitól hallottam. A 60 százalék, 60 százalékban meghatározni a szegénységet, ez egy matematikai kérdés. Ha valaki szegény, hogyha az átlag jövedelem 60 százaléka alatt van, hogyha hárommal megszorozzuk az átlag jövedelmet, akkor ő még mindig 60% alatt lesz, tehát ennek nem sok értelme van, és a bizottság maga is jelezte, hogy egyfelül ugye a tagállamok felülvizsgálják ezt a definíciót. Itt nem a szegénység koncepciójában van a probléma, hanem azzal, hogy hogyan ősztjük el a jövedelmeket. A szegénység szempontjából tehát ezt abszolút értelemben kell vizsgálnunk, nem pedig relatív értelemben mi az, ami mindenképpen hiányzik a háztartásokban, a családokban. Figyelembe kell vennünk azt, hogy a referencia jövedelem az egyén természetes környezetében milyen, abban a környezetben, ahol egy adott háztartás, egy adott család él. Például meg tudja vásárolni az alap élelmiszereket, iskoláztatni tudja-e a gyermekeket. Ez az, ami sokkal inkább meghatározza a szegénységet, ahelyett, hogy nagy adatokkal manipulálunk, amely pusztán egy matematikai kérdés. Tehát ez a 60 százalék, ez igazából nem mérvadó. És egyébként bármilyen fajta európai szintű mennyiségi meghatározás, vagy európai szintű részlet igazából nem visz bennünket előbbre. Két dolgot kell szem előtt tartanunk. Egyfelől ezt a jogot érvényesíteni kell, itt jövedelemről beszélek, nem bérről. Ezt a jogot terjeszt, el kell terjesztenünk, érvényesítenünk kell. A jóléti társadalmakban a jóléti társadalmakban kell biztosítani egy minimális szintű méltóságot az emberek számára. Ezt azonban mindenki maga dönti el, és éppen ezért, ami az operativitást illeti, valamint a gyakorlati alkalmazást, ezt a tagállamokra kell bízni. Ez a mi véleményünk. Tehát, hogyha megpróbálunk belemenni a részletekbe, például a benchmarkingot nagyon jónak tartom, hiszen mindannyian fontos, hogy tanuljunk az adatokból, de figyelembe kell venni a különböző országok helyzetét. Nem lehet azt állítanunk, hogy valami itt jól működik, máshol ott, ott más működik jól. Figyelembe kell venni azt, hogy milyen a gazdaság, milyen a vidéki társadalom helyzete. Tehát a benchmarking ott van, figyelembe kell vennünk. De mindenképpen a kötelezettségre kell helyeznünk a hangsúlyt. Úgy gondolom, hogy beszélhetünk arról, hogy hát persze Európának szüksége van egyfajta vízióra, hogyha például egy referencia kosárról beszélünk, biztosítanunk kell bizonyos az élethez szükséges szintet, ezt Európának biztosítania kell, ellenőriznie kell, gondoskodnia kell róla. Nem akarok most arra kitérni, hogy irányelvre van szükség vagy sem, amit azonban fontosnak tartok, hogy európai jogként ezt elismerjük. Lehet, hogy a végrehajtása időigényes lesz, de mindenképpen fel kell számolnunk a súlyos mértékű szegénységet. És mi a másik dolog, ami európai szinten fontos? Most Enrique Calvetként beszélek, lehet, hogy nem az Alde nevében mondom ezt, úgyhogy természetesen majd ki kell fejtenem azt az álláspontot is, de Európának ahol Európa az anyagi támogatás szintjén is szerepet vállalhat. A kettőt nem választhatjuk el egymástól. Valakinek van valamihez egy joga, de ezt valahogy finanszíroznunk kell. Tehát a pénzügyi problémától ezt nem különíthetjük el. Nem minden ország van olyan ciklusban, olyan helyzetben, hogy képes legyen egy ilyen minimális megélhetési szint biztosítására mindenki számára. Vannak országok, ahol ezt a többé-kevésbé önkéntes mobilitással próbálják orvosolni, de ez nem mindenhol érvényesül. És az is elképzelhető, hogy bizonyos országokban néhány éven keresztül kitör egy gazdasági vulkán, ami bonyolítja a gazdaság helyzetét, de kell egyfajta európai szolidaritás akár a szociális alapon keresztül, vagy bármilyen más eszköz által, és főleg az euróvezetre gondolok. Ugye vannak ilyen alapok, a pénzügyi kompakt, most például egy védelmi megállapodásra is megpróbálunk forrásokat elkülöníteni. Szerintem ezt meg kell követelnünk, hiszen hogyha az állampolgárok Európáját akarjuk felépíteni, nagyon sokak erről nincsenek meggyőződve egyébként, bizonyítanunk kell az embereknek azt, hogy Európa több, mint egy piac. Tehát személy szerint én úgy gondolom, hogy ezt tanulmányoznunk kellene, és a módosítóimban erre ki is fogok térni. Ha önök vagy a frakcióm ezzel nem értenek egyet, akkor ezt természetesen figyelembe fogom venni, de Európának ez a szerepe. Meg kell határoznunk, hogy mi a kötelezettségünk, ez egyfajta erkölcsi kötelezettség, milyen Európában akarunk élni, nem akarunk súlyos mély szegénységben élni a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk azt, hogy egyáltalán mi minősül ö, nagy ö, mértékű szegénységnek. Ennek ö, ez természetesen országonként változhat, hiszen az éghajlat is befolyásolja mindezt és egyéb tényezők. Pénzügyi szinten azonban egyfajta anyagi támogatással ezt párosítanunk kell. De az is igaz, hogy egy adott összeget, egy adott százalékarányt, egy valamilyen módot Európából diktálni mindenki számára, ez egyrészt nem is működne, másfelől pedig óriási elutasítást provokálnak ki a tagállamokból. Én nem tudom, hogy hogyan lehet küzdeni a nálam a nagyra értékelt Romániában például a szegénységgel hogyan tudnak küzdeni. Ők is egy latin nép, de ezt ők jobban tudják. Jobban tudják, hogy mik a szükségleteik. De nem mondhatja senki sem azt, hogy a 60% az minősül szegénységnek, mert lehet, hogy a 60%-os küszöb fölött is vannak például Bulgáriában vagy máshol tolerálhatatlan szegénységben élő személyek. Tehát egy általánosan érvényes számban, nem hiszem, hogy meg lehetne állapodnunk. Köszönöm Laura munkáját, azt hiszem, hogy lesz miről tárgyalnunk, és lehetséges lesz a megállapodás is. Köszönöm. Thank you very much, Mrs. Kalvi Köszönöm szépen, Sambon úr. Azt hiszem, a gólyt nem képviseli senki, Stanok asszony következik. Ja de, bocsánat, akkor öné a szó. Ora, bom dia, peço desculpa. Köszönöm. Elnézést kell kérjek, mert egy másik bizottságból jöttem, ahol egy um, kollégát helyettesítettem, Zsó Pimentel López helyettesítem most, aki uh, felírta az álláspontját, és ezt szeretném most um, megosztani önökkel megállapíthatjuk azt, amit mindannyian tudunk, amivel mindannyian egyetértünk az elmúlt években. A megszorító politikák következtében a nemzetállamok, a tagállamok lehetőségei még inkább korlátozottak, így a szociális feladataiknak nem tudtak eleget tenni. A megszorító politikák alásták a beruházási képességeiket is, és a szegénységi mutatókra, valamint az egyenlőtlenséggel, a gazdasági egyenlőtlenséggel kapcsolatos mutatókra ez negatívan hatott. Ez a vita tehát most nagyon is indokolt, abból a szempontból, hogy nem maradhatunk közömbösek ezen realitással szemben. Ami ezt a jelentést illeti, a javasolt módosítók a következő irányba mutatnak. Egyfelől biztosítani kell a kollektív szociális felelősségvállalást a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem érdekében. Itt nem pusztán arról van szó, hogy az egyének kapacitását erősítsük, hanem a közpolitikákat, a foglalkoztatási politikákat kell erősítenünk számos koordinált intézkedés által, amelyek végeredményben biztosítják majd azon jogokat, amelyek megtörhetik a szegénység, illetve a ráutaltság ezen ördögi körét. A befogadó és szegénység nélküli társadalmak esetében a jövedelmeket másképpen kell elosztani, a munka jogokat, a kollektív döntéshozatát biztosítani kell, ez a bérek emelésével is összefügg, jobb társadalmi szociális védelmi ellátásokat, egészségügyi ellátást kell biztosítani, így kell megtörni a kirekesztés ciklusát. Biztosítani kell nemzeti minimál jövedelmi rendszereket, meg kell határozni a jogosultsági kritériumokat, és azt, hogy az emberek vissza tudjanak illeszkedni a munkaerőpiacra. Az etnikum vagy a nem alapján való diszkriminációt fel kell számolni. A kirekesztéssel kapcsolatos helyzetből az aktív munkavállalás felé való átállást is támogatni kell. A minimál jövedelem, az átlagjövedelem 60%-a alatti összeg, ugyanakkor a tagállamok minimum jövedelmét ezen küszöbb fölött kell meghatározni, hiszen biztosítanunk kell azt, hogy a társadalmi juttatás a lehetővé teszi a szegénységi küszöbb fölötti szinten való életet. Ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy hosszú távon a társadalomra nehezedő terheket csökkentsük, ez kulcsfontosságú a társadalmi a jelenlegi társadalmi bizonytalanság felszámolása érdekében is. Ennyi lett volna, köszönöm. Thank you, Igona. Köszönöm szépen. Sztánok asszony következik a zöldek árnyék jelentés készítője. Köszönöm szépen. Természetesen először is el szeretném mondani, hogy mennyire csodálom uh, uh, Laura Ágiát, aki ezeket a kérdéseket uh, vitatja. Szeretnék a liberálisok által elmondottakra is reagálni. Most hallottuk a liberálisok álláspontját. Azt hiszem ez a további Európai Uniós irányvonalat képviseli. hogy ne legyünk szociális unió, ahogy ez az alapszerződésekben van, ha megengedik, hogy ez, csak a verseny elvén működjön. Ha ezt mondjuk, nem hiszem, hogy a minimum jövedelemre vonatkozó politika a szegénységet kezeli inkább a konkrét családok helyzetét egy adott tagállamban. Az Európai Unióban ma óriásiak a különbségek a szegények és a gazdagok között, de a tagállamok között is. A 28-ak körében. A legutóbbi bővítés kapcsán és a 2014-es nagy bővítés óta eltelt 13 év során egyre nagyobbak a különbségek a régiók között. Azt tapasztaljuk, hogy óriási mennyiségben áramlanak az emberek a szegényebb tagállamokból a gazdagabbokba. Az én hazámban például egy harmadát veszítettük el a lakosságnak. Három milliósok voltunk, most már csak két milliósak vagyunk. Litvániából, Lengyelországból ismerem az adatokat, itt is, ezekben az országokban is hasonló a helyzet. Ugyanakkor a szegények, gazdagok közötti különbség, a több és kevesebb jövedelemmel rendelkezők között óriás, és egyre nagyobb a különbség. Hogy ez a gond a szakpolitikával. A szakpolitika, a politika problémája ez. Ezt kell megoldanunk. Úgyhogy a mi álláspontunk az, hogy Közös elveket kell megalkotnunk. Közös definíciók, definíciókat, módszereket, hogy az egyenlőtlenségekkel kezelni tudjuk. Hogy meghatározhassuk azt, hogy mi a megfelelő minimál jövedelem, a minimál bérekre is igaz ez, ami a minimál jövedelmet illeti, mert erről van most szó, definiálnunk kell mindezeket. A hatodik bekezdéssel kapcsolatos módosítónk pont erről szól, a jelentés kapcsán. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a kezdeti javaslat ezt nem definiálta kellőképpen, úgyhogy ezt most kell korrigálnunk. Egy másik dolog, ami aggaszt minket, Kit célozzuk meg ezzel? Az e-preambulum bekezdésben, amikor minimum már jövedelemről beszélünk, úgy tűnik az állampolgárokról van szó, de más lakosokról elfeledkezünk. A mi esetünkben Lettországban a lakosság 13%-a nem rendelkezik állampolgári státusszal. de nekik is kell, hogy definiáljunk szociális jogokat és egyebeket. Észtországban is ugyanez a helyzet. Ezen kívül vannak harmadik országbeli ö, lakosaink is. Konkrét, szoci, konkrét szociális jogokkal. Aztán a definíciókat is meg kell alkotnunk, hogy kiről beszélünk, lakosokról, stb. stb. De remélhetek, holnap az eszmecsere során sikerül majd megtalálnunk a megoldást. Aztán még mindig az Európai Parlament 2010-es régi állásfoglalására utalnék, amikor az átlagjövedelem legalább 60%-áról van szó, ezt is figyelembe kell venni, Véleményünk szerint erről kell beszélnünk. És nem szabad elfeledkeznünk erről, amikor a minimál jövedelmekről új szöveget alkotunk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Márten úr következik, aki Madlen asszonyt helyesesíti. Köszönöm szépen ezt, elnök asszony. Elnézést kérünk, hogy Melan képviselő nincs jelen, egy másik szakbizottságban kell most dolgoznia. Elnök, szeretne valamit mondani a nevében? Nem, nem, köszönöm szépen. Akkor a kollégák. Következnek Rivérő asszony parancsolja. Köszönöm, elnök asszony. Először is szerettem volna eh, jelezni a kollégáknak, hogy középiskolai tanár vagyok, és eh, ebben a minőségekben már többször megállapítottam, hogy eh, milyen hatással van a minimum jövedelem. Én határozottan kiállok amellett, hogy mindenkinek biztosítani kell a hozzáférést egy minimum jövedelemhez, amely valamilyen fajta társadalmi méltóságot garantál az egyéneknek, főleg amikor gyermekekről van szó, valamint a fogyatékossággal élő személyekről, valamint az idősekről. De ez nem jelenti azt, hogy ne hozzunk létre olyan mechanizmusokat, amelyek szavatolhatják azt, hogy a minimum jövedelem garantálhatja a társadalmi befogadást. Jelenleg a tagállamokban ezt nem tesszük, és pusztán létrehozni egy pénzügyi alapot bármilyen összeggel megtöltve ezt, nem fogja biztosítani azt, hogy a rászoruló családok, a rászoruló személyek tényleg készhez kapnak olyan mechanizmusokat, amelyek a pénzügyi támogatás mellett elősegítik akár az átképzésüket, vagy az oktatási, továbbképzési támogatásukat. Tehát akik képesek lennének egy munka gyakorlására, ezt tényleg megtehessék. Márpedig, ha mi ezt nem tesszük meg, akkor gyakorlatilag bebetonozzuk őket a társadalmi rászorultság helyzetébe, és a és örökre bebetonozzuk őket a szegénységbe. Tehát egy olyan helyzetre, egy olyan integrációs, társadalmi integrációs mechanizmusra van szükség, amely nem lehet pusztán egy olyan eszköz, amelynek csak a nevét változtatjuk meg, ahogyan az Portugáliában történt. Tényleges támogatásra van szükség, ellenkező esetben ugyanis azt mondjuk, hogy támogatjuk a nehézséggel küzdő személyeket, valójában azonban nem ezt tesszük, hanem csak még több bürokráciát hozunk létre. Köszönöm. Thank you, Mrs. Rivedo. Uh... Köszönöm szépen. Fantulis következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, Πρόεδρε. Συμφωνώ Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Tökéletesen egyetértek kollega nővel. Egyébként szeretnék gratulálni kezdeményezésért és a kezdeményezéséhez és a jelentéséhez. Nos, emlékeztetnék arra, hogy mi a szegénységi küszöb az egyes országokban. Mert a minimál jövedelem célja az, hogy a szegénységet, az éhezést tüntessük el de Németországban, Franciaországban, Olaszországban vagy Görögországban más és más a szegénység. Mert természetesen közös a pénzünk, ugyanakkor az állampolgárok ugyanolyan összegből nem tudják meg ugyana, ne, megvenni ugyanazt a terméket a különböző országokban. Több száz ezren élnek a szegénységi küszöb alatt Európában. Pontosan erre kellene koncentrálnunk országonként. Nyilván a minimál jövedelem célja, hogy az emberek ne halljanak éhen. De mi az, ami miatt az emberek szegényekké válnak? Szerintünk az Európai Uniós politikák, illetve a magas munkanélküliség. Én saját hazámról szeretnék most néhány szót szólni. Görögországban például nagyon magasak az adók. Igen, korlátozottak a szociális juttatások. Azok, akik például nulla jövedelemmel rendelkeznek, mégis adóznak, mert mondjuk gépkocsival rendelkeznek, vagy van egy házuk, vagy azért, mert éppen házasok. Tehát a nulla jövedelemmel rendelkező emberek is mondjuk 12 ezer euró adót kell, hogy fizessenek, attól függően, hogy milyen ö, tulajdonnal rendelkeznek. És ezen adózási rendszer keretén belül tud a kormány többlethez jutni, aminek segítségével az, ad, az adóságát ö, törlesztheti. Ilyen jellegű politikával nem tudunk ö, mit kezdeni a szegénységgel. Szerintem így az Európai Unió nem fog tudni fellépni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Más kollégák esetleg szeretnének-e még hozzászólni? A bizottság szót kérne esetleg? A jelentés kapcsán. Uh, no, no comment. Nem, nincs a bizottság részéről semmi mondani való. Akkor jelentéstevőt illeti a zárszó. Grazie per... Eh, Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Köszönöm a támogatásukat a módosítókban. Úgy gondolom, hogy jó alapot teremtettünk. Köszönöm, amikor azt mondják, hogy bátor voltam. Nem tudom, hogy öngyilkosságot követtem -e el, vagy nagyra értékelik a szándékaimat. Én úgy gondolom, hogy a bátorság az elkötelezettségünkben rejlik, hogy tényleg konkrét intézkedéseket hozzunk. Gerik kollega a szegénység nem egy tagállamot jellemez, hanem egész Európát, mert 120 ezren élnek a szegénység küszöb alatt. Értem én az önérvelését, de a probléma közös. De minél jobban összefogunk, legalább ezen a területen, annál hatékonyabban tudjuk ezt a problémát megoldani. Ugyanis én úgy hiszem, hogy valóban nem a nyelv, a nemzetiség, sem a hit oszt meg minket, egyetlen közös pontunk van, a szegénység. Úgyhogy erre a problémára közösen kell reagálnunk. És úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak nem csak, hogy van lehetősége eh, fellépni ezen a téren, kötelezettsége is. Sambon kollega, vannak közös pontok álláspontjainkban. Nehéz kiszámolni ezt a pontot. Próbálunk majd valamilyen megoldást keresni a szintézis segítségével. Én azonban úgy gondolom, hogy fontos volt a probléma, amit felvetett, a mély szegénységet. Ma rendelkezünk mutatókkal erről, és már az is fontos, hogy felvetjük ezt a problémát. Köszönet Prieto kollégának, nagyon sok kérdés, amit felvetett, tökéletesen egyetértünk velük. Örülök annak, amit Bach kollega, illetve Ribeira kollega is mondott, mert azt mutatják, hogy ez az Európa, amely nagyon sokszor több ezer különböző álláspontot képvisel, ebben a kérdésben közös pontot keres. Köszönet a kollégának. Úgy tűnik, a mi álláspontjaink mm, nagyjából egyezőek. Talán csak a szintek különböznek a minimál jövedelem kiszámításának módszerei. Úgyhogy itt keresünk majd szintézist. Az én hazám, akár csak az öné. Fokozatosan tapasztalja a migrációt. Egyrészt rengeteg bevándorlót fogadunk be, akik érkeznek, másrészt nagyon sok eh, elhagynak minket. Például az tavaly 110 ezer fiatal hagyta el Olaszországot jobb jövő keresése reményében. Görögország hasonlóan sok-sok megoldást kell keresnünk. Nagyon sajnálom, hogy a bizottság még két szót se szólt. Emlékszem, amikor először ültünk össze ö, meghallgatásra a biztossal, és ő próbált valamilyen intézkedést hozni a szegénységgel szemben. De ma egész más a helyzet, úgy tűnik. És amikor arról beszélek itt a kollégáknak, hogy össze kell fognunk, mert szükség van rá, elengedhetetlenül szükséges, szükségesebb, mint valaha, hogy egy konkrét dokumentumot hozzunk létre. Beszélhetünk a lényegéről, nyilván az elvekről, illetve arról, hogy hogyan tudják ezt előrébb vinni az egyes frakciók, de találjunk közös szintézist, célokat, hogy a 120 ezer európait, akik a szegénységi küszöb alatt élnek, ki tudjuk innen hozni, akik hát csak mosolyognak azon, amit itt csinálunk, hogy egy csomó gyerek, nő, ember, férfi, család emberi méltóságukban élhessenek amikor az Európai Parlament próbál valamit tenni, akkor ne felejtsük el, hogy az Európai Bizottságnak hasonló feladatai vannak, és tegyen valami konkrétumot ennek érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm, Egyer asszony, és azt hiszem ezzel zárhatjuk a délelőtti ülést. Találkozunk délután háromkor. Iljana Ivanova asszonyt a szembevőszék részéről fogadjuk, aki nagyon érdekes jelentést tablal majd arról, hogy mennyire volt sikeres az Európai Unió az ifjúsági munkanélküliség elleni harcában. Kellemes napot!